szavazni pedig holnap 11 óra 30-kor fogunk. És most áttérünk a következő napirendi pontra, közös vita Schengenről. A Schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmusról Carlos Coelho jelentése és Renáta Weber jelentése a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról. Elsőként a két előadói, jelesül elsőként Coelho Carlos úré a szó négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársak! a Schengeni mm, egyezményről van szó tehát ma a jelenlegi szabályok megerősítéséről, amelyek keretében az állampolgárok szabadon mozoghatnak, úgyhogy biztonságosan tesszük ezt az övezetet. Hat dologról beszélnék először is már nem kormányközi, hanem európai közösségi jellegű rendszert működtetünk. Az Európai Bizottság eddig megfigyelő volt, csak most azonban felelős részvevője lesz a döntéshozatalnak az éves és több éves ellenőrzési programokat illetően. Szóval úgy gondolom, hogy az értékelésre vonatkozó javaslatok jók. Persze aztán lehet őket korrigálni az európai különböző intézmények, ügynökségek természetesen majd egyeztetni fognak. Másfelől arra is van lehetőség, hogyha súlyos működési problémák vannak, hogy a belső határokon visszaállítsák a határellenőrzést. Populista okoknál fogva több tagállam is be akart ilyen intézkedést vezetni, ezt ugye tudjuk. Harmadik dolog, nem lehet különböző normákat alkalmazni a Schengeni országok és a nem Schengeni országok között, már mint a jelölt államok ugyanolyan kritériumoknak kell, hogy megfeleljenek, mint később, amikor már bekerültek a Schengeni rendszerbe. A mechanizmusnak különösen szigorúnak kell lennie. Egyes esetekben azt tapasztalom, hogy eltúlozzák a felmerülő problémákat ami az értékelési mechanizmust illeti, eh, bejelentett vagy eh, be nem jelentett helyszíni ellenőrzésekre van szükség a külső és a belső határokon, ez nagyon fontos. Aztán az eredményeket mértékelni kell, és ez idáig, ez idáig az értékelés nem volt eh, teljes körű pontos információkra van szükség arra, hogy a Schengeni joganyagot mennyire tartják be, és nagyon fontos, hogy rögtön tudjunk reagálni, és intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy egyik tagállam se érezze úgy, hogy büntetlen lehet az, ha nem teljesíti a szabályokat az Európai Parlamentet folyamatosan informálják az eljárás minden szakaszáról, minden releváns kérdésről, Frontex kockázat értékelés, helyi ellenőrzések eredménye, korrekciós intézkedések terve, ez igazi előre lépés. Aztán ami az átláthatóságot illeti, az Európai Parlamentet jobban fogják tájékoztatni. Eddig nem nagyon fértünk ugyanis hozzá az információkhoz. Úgy gondolom, hogy igazunk volt, hogy küzdöttünk a szerepünk betöltéséért. Úgy gondolom, hogy jó együttműködés volt ez az intézmények között. Köszönöm a biztosasszonynak, illetve az ír elnökségnek a megtett erőfeszítéseket. Megállapíthatom, hogy az előttünk lévő javaslatok komoly előrelépést jelentenek az átláthatóság terén a e, jelenlegi rendszerhez képest, és e, megállapíthatom, hogy az Európai Parlament komoly szerepet játszott a tárgyalási folyamatban, mindig szilárdan kiállt e, álláspontja mellett. Javaslom, hogy fogadjuk el a végleges szövegjavaslatot. Köszönöm. Most Weber asszonyé a szó négy percben. Kedves kollégák, minden évben felmérést végzünk arról, hogy az európai állampolgárok hogyan látják az uniót. Minden alkalommal több mint 50% azt mondja, hogy az EU legnagyobb vívmánya a mozgásszabadság. Erre a válaszra sok magyarázat van. Régebben a határok elszakították a családokat és a családok tagjait egymással, most végre egy övezetben, egy nagy házban érezhetjük magunkat. Nagyon könnyű érezni ennek a gazdasági áldását is. De miért tartott nekünk több mint másfél évig, hogy megegyezzünk valamit illetően, amit ennyire akarnak az európai állampolgárok, és ilyen nagyra tartják? A válasz egyszerű és bonyolult is populista megközelítést alkalmaznak nagyon sok Európai Uniós országban, közelednek a választások, de mégis elértünk ide. A Schengeni kódot illetően, amelynek én vagyok a raportőre, nagyon jó egyensúlyokat valósít meg azt illetően, hogy a belső határokon az ideiglenes visszaállítás az ellenőrzésnek utolsó megoldás lehet, lehet csak. Én nagyon szerettem volna, hogyha a visszaállítást ellenezzük, de ennek még nem jött el az ideje, úgy tűnik, de elmondhatjuk azt, hogy azért a közösségi dimenzió és a plusz garanciák megvalósultak, annak érdekében, hogy ezt a mechanizmust ezzel ne éljenek vissza. A vétváradékok között az arányosságot említeném, a hatástanulmányokat, a konzultációt a tagállamok között, amelyekre kihat az ideiglenes visszaállítás, a bizottság felügyelete az, hogy újra vissza lehet állítani a belső határellenőrzést, amely egyébként a tanácsnak a kéreme volt a bizottság felé két év előtt, csak különleges helyzetekben utolsó megoldásként alkalmazható. De ilyen esetekben a bizottságnak a javaslatot egy értékelő tanulmány után lehet megtenni. Az ellenőrző mechanizmusok között meg kell említenünk, hogy bevezetünk egy preambulum bekezdést. Annak érdekében, hogy a 2011-es kötelezettséget tiszteletben tartsuk. Az, hogy harmadik országbeli állampolgárok átlépik a határokat, ezt ne vegyük úgy, mint fenyegetést vagy a belső biztonság meglendülését. A visszaállítás maximum időtartalma veszély esetén is maximum két hónap lehet. A bizottság, a parlamentnek és a tanácsnak legalább évente jelentést kell, hogy tegyen arról, hogy hogyan működik a mechanizmus, kiegészítve egy olyan listával, hogy pontosan milyen lépéseket tettek a releváns periódus alatt. Hagy mondjak néhány szót Coelho úr jelentését illetően is. Itt valóban a bizottság nagy dolgot ért el. Az értékelési mechanizmust illetően a bizottságra hárul az, hogy több döntést hozzon komitológia eljárás keretében a tagállamokkal, vagy önállóan. Ajánlásokat csak akkor fogadhat el a tanács, hogyha a bizottság is ajánlja ezt. Nagyon fontos, hogy a döntéshozatali mechanizmus mellett egy közös közleményt valósítottunk meg a három intézmény között, és ez azt mondja, hogy a parlamente konzultálni kell minden értékelés esetén. Ha elfogadják ezt a javaslatot, és remélem elfogadják, precedens teremt, hiszen ez a 70-es cikknek a módosítása, amely azt mondja, hogy a parlamenttel csak konzultálni kell. Köszönöm. A tanács nevében most miniszter asszony a szó. Köszönöm szépen még egyszer, elnök úr, tisztelt képviselők! Az ír elnökség részéről szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy sikerült megállapodásra jutni a Schengeni jogszabálycsomagról a megállapodás teljes mértékben megfelel a 2011 júniusi tanácsi kívánalomnak, mi szerint, Európa tanácsi kívánalomnak mi szerint javuljon a Schengeni együttműködés színvonala az Európai Tanács azt is elmondta, hogy a személyek szabad mozgását nem szabad, hogy veszélyeztesse ez a hatékonyság két jogszabály javaslat készült, a rendszer megerősítése és a szabad mozgás fenntartása érdekében az elmúlt évtizedekben ez egyik legfontosabb EU vívmány, az emberek nagyra értékelik, és hétköznapi valóságá vált az 500 millió ember számára, illetve a harmadik országból érkezett itt tartózkodó vagy látogatóban lévő állampolgárok számára is több mint egy egy milliárd utazás történik évente az EU-n belül. Ez a, talán a legkézzelfoghatóbb és konkrétabb előnye az Európai Uniónak. Ezért nagyon fontos, hogy sikerült a kialakított mechanizmust megerősíteni, és így megfelelően működhet a Schengeni térség. A Schengeni mechanizmus a kivételes veszélyekre való reagálás képességével együtt a célnak meg fog felelni, és megfelelően átlátható is lesz a működése. Természetesen teljes mértékben tisztá vagyok vele, hogy nem volt könnyű ez a tárgyalási folyamat. Teljesen különböztek a vélemények az elején, már a jogalap kapcsán is, de sikerült ezt a problémát kezelni. Üdvözlöm azt is, hogy a korábbi elnökségek munkáját jól fel tudtuk használni, a nehézségeket meghaladtuk, és az európai intézmények a lehető legszélesebb körű megoldást találták. A parlament, a tanács és a bizottság közös nyilatkozatban szögezi le, hogy a bizottság minden jövőbeli javaslata amivel módosítani akarja a Schengeni eh, rendszert, az Európai Parlament elé fog kerülni, az Európai Parlament véleményét a lehető legszélesebb körben figyelembe fogják eh, venni a eh, szabályok végleges elfogadásakor, akár csak most. Tisztelt képviselők, köszönöm a parlamentnek az együttműködő munkát, a Schengeni értékelésről szóló javaslatról tegnap szavazott a Libe és ezzel megnyílt az út, hogy az egész csomagról holnap a plenárison szavazhasson a parlament. Azzal zárnám, hogy külön köszönetet mondok a két javaslat előadójának, Renate Webernek és Carlos Coelho úrnak, akiknek az elkötelezettsége és kemény munkája nélkül a megállapodás nem születhetett volna meg. Az elnökség, a tanács ezt nagyon nagyra értékelte. Tudom, hogy a képviselők is ebben a házban. Nagyon érdekes vita várható elnézést kell kérnem, hogy korábban fogok elmenni a tervezetnél, mert a több éves pénzügyi keretről trilóguson veszek részt ma este. Még egyszer eh, köszönet a munkájukért. Köszönöm még egyszer. Szépen. Most a bizottság nevében Malmström biztos asszonyt illeti a szó. Thank you, Mr. President, honorable members, ma- madam. Képviselők, miniszterasszony, pontosan egy évvel ezelőtt itt a plenáris ülésen nagyon hely, nehéz helyzetben találtuk magunkat. Nagyon ö, kemény feszültségek ö, merültek fel a három intézmény között, ezek az idők elmúltak, és igen intenzív ö, tárgyalásokra került sor a három intézmény között, amelyben a parlamentnek igen fontos szerepe volt a két elnökség ciklusa alatt. Úgy gondolom, hogy meg tudjuk erősíteni Schengent, ezért a bizottság teljes mértékben támogatja azért a kompromisszumot. Szeretnék köszönetet mondani Carlos Coelho úrnak és Renáta Weber asszonynak, mint, árny- mint jelentéstevőknek, de ugyanígy az árnyék jelentéstevőknek is, akik fantasztikus munkát végeztek a hosszú út során. A kompromisszum igen jelentős előrelépés jelent a jelenlegi rendszerhez képest. Bizonyára tudják már, hogy már most is van rendszer a Schengeni vívmányok tagállami szintű érvényesítésének mérésére. Ez azonban nem, ez, ez nem az a mechanizmus, amely teljesen kiszolgálná az igényeinket, ezért új rendszerre van szükség. Olyan rendszerre, amely képes, amelynek nagyobb képessége van arra, hogy a problémákat már a gyökereknél azonosítsa. A módosított mechanizmus ezt a célt fogja szolgálni, miközben nagyobb átláthatóságot és nyitságot fog lehetővé tenni. Az új rendszerben a bizottság központi koordináló szerepet fog játszani, az értékelést a bizottság a szakértőkkel, tagállami szakértőkkel együtt fogja végezni. Amennyiben esetleg komolyabb problémák merülnének föl, akkor konkrét intézkedéseket lehet hozni, például a Frontex európai határőr alakulatainak a bevetése. Az új rendszer arra is lehetőséget ad, hogy olyan helyzetekben lépjünk föl, ahol a meglévő rendszerek nem elegendőek. Fontos, hogy az új rendszer koordináltabb döntéshozatát tesz lehetővé az ideiglenes határ, belső határ menti eh, határ eh, ellenőrzés bevezetése esetén. Természetesen ez igazán kritikus helyzetekben eh, használható. Ez biztosítja azt, hogy a szabad mozgást minél kisebb mértékben korlátozzuk, de problémát megoldjuk. Nagyon sok előnye van az új rendszernek a parlament számára, hiszen nagyobb mértékben tudja befolyásolni a Schengeni térség életét, megkap minden információt, amely lényeges. E, mind a bizottság, mind a tanács kifejezte azt a politikai szándékát, hogy a parlament elegyeztessen a Schengeni rendszer kapcsán. Az a közös nyilatkozat, amely meg fog jelenni, e, egyértelműen e, elkötelezi magát amellett, hogy a parlament véleményét figyelembe fogják venni a társintézmények a lehető legnagyobb mértékben, mielőtt a végső szöveg elfogadása kerülne. Tehát ezzel a tisztázással, pontosítással, a, az eszközök megerősítésével úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk arra a kompromisszumos megoldásra, amelyet elértünk. A legutóbbi vita alkalmával önök közül sokan akkor is ott voltak. Nyilván azzal összehasonlíthatjuk a jelenlegi eredményeket, és előre fogunk lépni. Köszönöm. Most a képviselőcsoportok nevében felszólaló képviselők következnek, elsőként Weber úr az Európai Néppárt nevében. Herr Präsident, Frau Kommissarin, Frau Minister. Elnök úr, biztos asszony, miniszterasszony. Az ír soros elnökség két nagy dossziét zárt le ezen a héten, és az egyik a Schengen, a másik a menekültügyi, így aztán az ír soros elnökség nagyon sikeres elnökség, ehhez gratulálok drukkolunk önöknek, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban is ilyen sikeresek legyenek, miniszterasszony. Az Európai Néppárt a Schengeni övezetet Európa egyik legnagyobb sikereként mindig védte. Renate Weber és Carlos Coelho nagyon jó munkát végeztek, köszönjük szépen, de őszintén kell beszélnünk, mert a demagóg beszéd egyre inkább nő, a magyar jobbik, Franciaország és Hollandia a jobboldal populizmusa azzal érvel, hogy a biztonság veszélybe került, és ezért védenünk kell az övezetet. Nem szabad, hogy beadjuk a derekunkat. Schengen nem kisebb, hanem nagyobb biztonságot teremt. A mai változtatásokkal még jobban erősítjük ezt az övezetet, és Európa sötét múltjához fognak tartozni ezek a populista elemek. A jelentéstevő nagyon jó jelentést írt, és már alig várom az első semleges visszajelzést. Én nagyon reménykedem abban, hogy az értékelések semlegesek lesznek, mert azért néhány belügyminiszter nem örül annyira, hogy el kell készíteni ezeket a jelentéseket. Negatív példaként azt mondanám, hogy az Európai Parlament társ döntési jogát az értékelésnél nem vették figyelembe. Nem értem, hogy a tanács miért blokkolta ezt a döntést, hiszen mi a tanácssal együtt akartunk működni, és most azt a benyomást keltik, hogy amikor a tárgyaló teremből visszavonulnak, akkor hozzák meg az igazi döntéseket a tanácsban. Kicsit a parlament érdekeiért harcolni szeretnénk, és a jövőben remélem figyelembe veszik. Köszönöm. A listák nevében Enciu úr következik. Köszönöm szépen În primul rând vreau să îi felicit pe cei doi raportori. Először is szeretnék gratulálni mindkét jelentéstevőnek. Jó munkát végeztek az elmúlt két év során. Szeretném azzal kezdeni, hogy a Schengeni szabályozással kapcsolatos ezen megállapodás hasonlít ahhoz, amit a bizottság két évvel ezelőtt javasolt, azonban úgy gondolom, hogy előrelépés jelent a jelenlegi helyzethez képest, legalábbis az kormányzat közi, kormányközi megközelítés tekintetében azt hiszem, hogy néhány olyan problémát említettünk, amely csak a jéghegy csúcsát illetik, miközben a határok kezelésének problémáját tulajdonképpen figyelmen kívül hagytuk. Hozzátenném ehhez azt, hogy mindeddig két értékelési rendszer működött, az egyik eléggé laza volt, és valamennyi Schengeni tagállamra vonatkozott, a másik pedig a felvételeket kérő országokra vonatkozott. A kormányközi megközelítés azonban abszurd helyzethez vezetett. Például Bulgária, Románia nem léphettek be a Schengeni zónába, miközben ők alkalmazták a legmasabb normákat a határkezelés tekintetében egész európai, összeurópai összehasonlításban. Tehát jó lenne, ha mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznának, és az ehhez a az értékelési rendszert európaiasítani kell. Az Európai Bizottságnak alapvető szerepet kell játszani az új Schengeni rendszerben. Ők fogják értékelni az országokat és vizsgálni azt, hogy vissza kell állítani, vissza kell leállítani a belső határokon a határellenőrzést. Ebben természetesen szerepe lesz a Frontexnek. Ezek a rendelkezések nem léteztek korábban. A bizottság azonban egy utótervet is végrehajt, azaz problémákat talál, akkor, akkor a további finomításokra kerülhet sor. A bizottság ideiglenes határellenőrzést vezethet be, amennyiben valahol folyamatosan súlyos hiányosságokat talál. A parlament egyre több szerepet fog ebben kapni, egyre több adatot fog kapni, felügyelheti az egész folyamatot, és javaslatokat tehet a mechanizmus módosítására. Hangsúlyoznám, hogy mind országom, mind a Schengenen kívüli többi tagállam esetében mindez nem lesz elég akkor, hogyha az irányítási rendszerbe nem tartozik bele az új tagállamok felvétel a Schengeni zónába. E, Románia és Bulgária e, felvételi kérelmét két éve már jegelik, és ennek semmi köze nincs az európai jó együttműködési e, szellemiséghez. Ezért úgy gondolom, hogy javaslatot kell tennem egy új európai megállapodásra, a parlament fogadja el a felvételi kérelmeket. A liberális frakció véleményét maga a raportőr Renáta Weber mondja el. I think this is a mistake. I will... Én úgy gondolom, hogy ez egy hiba, majd a végén fogok szólni, de mivel most még itt van az írminiszter asszony, szeretnék egy nagyon nagy köszönetet mondani az összes erőfeszítésükért, ami lehetővé tette, hogy ezt a jelentést elfogadjuk. Köszönöm. Hát ez példamutatóan rövid volt. Uh, may I ask, Madam Minister, are you interested to... Miniszter, miniszter asszony, szeretne válaszolni, reflektálni? Csak egy uh, elköszönő ajándékként? a zöldek képviselőcsoportjának nevében Zdanka, Zdanoka asszony következik másfél percben. Yes, uh, dear President. Dear... Köszönöm szépen, uh, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterasszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Coelho úrnak és Weber asszonynak a hosszú erőfeszítéseikért, hogy a parlament álláspontját képviselték. A LIBE szakbizottságban egy évvel ezelőtt jóvá is hagyták a szavazáson ezeket az erőfeszítéseket. A zöld frakció mindig is az Európa Európai eh, Uniós mechanizmus mellett voltunk az időszakos eh, határendőrzés visszaállítás eh, vonatkozásában. A jogalap felülvizsgálatát is erőteljesen elleneztük a Schengeni területen így a parlamentet ugye ki lehet rekeszteni a döntéshozatalból az Európai Bizottság nem tudta megvédeni rendesen a közösségi megközelítést a, a parlament kiált mellette, az önkéntes konzultáció nem igazán jó kompromisszum, végül pedig a jogellenes bevándorlásra való utalás számunkra egyáltalán nem elfogadható. Figyelembe véve a fentieket, a május 29-i kompromisszumot mi nem tudjuk támogatni, az EU határmentes rendszerét akarjuk mi fenntartani, és biztos, hogy ez az eredmény nem áll összhangban a Schengen értékekkel. Konzervatívok nevében Van Dálen urat illeti a szó. Nincs mikrofon pillanatnyilag. Let us try another one. Próbáljon egy másik mikrofonba beszélni, mondja az elnök. This is better? Yeah. Jobb ez? Igen. Rendben, akkor újra kezdem. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, ez a ö, Schengenre vonatkozó ö, új ö, szabályozás lehetővé teszi a határellenőrzéseket, közben kimondja, hogy a szabad mozgás szent és érthetetlen az Európai Unióban nem lehet ellenőrizni a határátlépést, illetve csak kivételes esetekben, mondjuk terrorfenyegetettség esetén. Ez számomra túl messzire megy. A határellenőrzések felszámolásának van egy árnyoldala is, az ember csempészetet kvázi liberalizálták a Schengeni térségen belül, embereket szállítanak ide-oda és kényszerítenek prostitúcióra. A rendőrség ezt látja, de nem léphet közbe, mert a bíróság úgy döntött, hogy a holland csendőrség um, havi uh, 90 óránál tovább nem használhat uh, videó megfigyelést a uh, határ átlépő helyeken. A tagállamoknak kellene meghatározniuk, hogy hogyan akarnak a bűnözés ellen küzdeni, saját prioritásaikat nekik kell meghatározni. Ne legyünk naívak, a bűnözők sem azok, és minden joghézagot kihasználnak az Európai Unióban. Ez egy átjáróház lett. Demokrácia Európája nevében Fontana úr a szó másfél percben. Grazie Presidente. Si devo dire che... Köszönöm szépen, elnök úr. Meg kell, hogy mondjam, hogy kicsit összezavart minket ez a Schengeni egyezmény. Nagyon nehéz a helyzet az országomban, Olaszországban, és nem értem, hogy miért nem állíthatnánk vissza a határellenőrzést, hogyha veszélyhelyzet áll fenn vízhelyzetben. Én biztos vagyok benne, hogy ez a helyzet néha előáll, és én úgy gondolom, hogy a belső határokon a határellenőrzést ilyen esetekben vissza lehetne állítani, de nehéz azt megjósolni előre, hogy mennyi ideig lesz erre szükség, két-három hónapig, ezt nem lehet tudni. Az irányelvet azokra az országokra is alkalmazni kell, akik másfajta helyzettel kerülnek szembe, mint a többiek bizonyos országokban azért van bevándorlás, mert a szociális vívmányokat akarják élvezni az emberek, de bizonyos országokban nagyon nehéz a megfelelő határellenőrzés nélkül a bűnözés ellen felvenni a bűnözést. A venetói régióban például mi gyakran megpróbálunk visszatéríteni bevándorlókat, akik bűnelkövetők, vagy rosszul illeszkednek be egy közösségben. Mi úgy gondoljuk, hogy csak akkor működhet a Schengeni övezet, hogyha vannak ilyen ellensúlyok. Köszönöm szépen a következő felszólalás az Egységes Európai Baroldal nevében Ernst asszony kettő percben. Jetzt geht's. Wunderbar. Rendben, most működik a mikrofonom. Hölgyeim és uraim, a belső határoknak, az ellenőrzésnek a megszüntetése az EU egyik legnagyobb értéke. Ez egy közösségi érték, egy közösségi jó. Ezt nem szabad egyszerűen a kormányok döntésére hagyni. Ez egy alapjoghoz ö, csatolódik, a mozgásszabadsághoz az EU-ban. Hogyha úgynevezett új védzáradékok megjelennek a veszélyhelyzeteket, illetően a szükségállapotot illetően. Természetesen, hogy néha meg kell birkozni bizonyos tagállamoknak migrációs hullámokkal. Ha most ezt a végzáradékot elfogadjuk, ez azt jelenti, hogy a bevándorlók és a belső határ ellenőrzés közé egyenlőségjelet teszünk, és igazából ők lesznek a bűnbakok a politikánkban, ezt pedig elfogadhatatlannak tartjuk. A tanács ajánlása, hogyha ezt megnézi az ember, akkor ők azt mondják, hogy két évig tarthat ez, a bizottság az azt gondolja, hogy kellene egy ellenőrző testület ehhez, a parlament pedig felszedegetheti ezeknek a jogszabályoknak a morzsáit. Ha már így döntöttük. Én ugyan köszönetet mondok mindkét jelentéstevőnek, és tisztelem őket, mert tényleg két évig nagyon nagy harcot folytattak, és nagyon örülök annak, hogy legalább egy értékelési mechanizmus megvalósul, és ez egyenlőséget teremt, és átláthatóságot, de ennek ellenére elvesztettük a harcot. Én csak remélni tudom, hogy ez nem lesz precedens arra, hogy hogyan lehet visszaélni a parlament jogköreinek visszaszorításával. A Schengen nem szabad, hogy egy politikai ököllé váljon, és ezért sajnos ez nem kompromisszum számunkra. Szépen. A független képviselőcsoport nevében egy percben Zilstra úr szó. Voorzitter, Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Gyakran ellenzem a Schengeni egyezményt. A határok, határelőzés eltörlése jó elképzelés volt papíron, de a gyakorlatban nagyon sok a negatívum, hogy a bűnözők szabadon mozoghatnak, tagállamok meggyengültek, sokkal könnyebb felvenni a küzdelmet a bűnözéssel szemben, amikor a tagállamok úgy ítélik meg, hogy érdemes visszaállítani a határelnőrzést. Az emberek szívesen megmutatják az útlevelüket a bűnöldözés érdekében nem akadályozza az útlevél maga a szabad mozgást. Miért vagyunk allergiásak a határellenőrzésre? A Schengeni egyezmény jó példája a kisiklott európai szakpolitikáknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Matthieu asszony, két percben. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos asszony, miniszter asszony. Két előadó kiváló munkát végzett. Két dolgot is nyertünk ezáltal. Egyfelől megmaradt az állampolgárok szabad mozgása, és ez egy alapvető szabadságjog ez nagyon sokak számára az európai állampolgári öntudat szerves részét képezi. A Schengeni egyezményt nagyon sok európai elsőként említi meg, amikor az Európai Unió előnyeiről kérdezik őket. A belső határok ellenőrzésének visszaállítása mindig csak végső esetben történhet meg és megfelelően körülbástyázva. Most már megfelelő európai mechanizmus működik az értékelésre, objektíven lehet a határokat értékelni, ugyanis kis szakértői csoportok helyszínen ellenőrzik a hatékonyságot a külső határok ellenőrzését is időnként meg kell ejteni, hogy ne legyen az az érzése az állampolgároknak, hogy porózusak ezek a határok. Akciótervet is kell készíteni adott esetben a gyenge határok megerősítésére, és kivételes esetekben a kontrollálhatatlan áramlatok megakadályozására jól körülhatárolt esetekben időszakos jelleggel a belső határok ellenőrzését is vissza lehet állítani közbiztonsági és közrendvédelmi okoknál fogva az európai állampolgárok érdekében. Úgyhogy ez a reform mindenképpen nagy előrejelzést jelent, lehetővé teszi, hogy a Schengeni rendszer jól működjön a jövőben úgy, hogy az európai állampolgárok szabadon és teljes biztonságban mozoghassanak. Az előadók és a bizottság kitartásának köszönhetően sikerült eredményekre jutni. Sajnos a tanácsnak nem volt teljesen demokratikus a hozzáállása, ezt sajnálatosnak tartom. Köszönöm szépen, Matyi asszony. A következő felszóló a kettő percben Göbbels úr. Asszony. Úr. Tisztelt elnök úr, 1985-ben én voltam az, aki aláírta az első Schengeni egyezményt, ami olyan nagyra értékelnek ma az európai állampolgárok és a Schengeni vízum tulajdonosai. Most a jogellenes bevándorlás ellen kívánnak fellépni, meg az emberkereskedelem ellen és a francia-olasz tengely ezzel érvel, hogy visszaállítsák a belső határellenőrzést, de hát ez nem állja meg a helyét, mert a külső határokon kellene ellenőrizni. Hiszen kimondja az európai szerződés, a 78-as, 79-es cikk is, hogy szabadon lehet mozogni a 63-as cikk kimondja, hogyha nagyobb hullámban érkeznek állampolgárok harmadik országból, akkor a tanács szükségintézkedéseket hozhat. Ez több, mint elégséges. Egyes tagállamok azonban Schengent újra tagállamosítani akarják. Nyilván a trilógusban kialakult megállapodás bizonyos értékelendő garanciákat tartalmaz a populistákkal szemben. Az a tény is, hogy a parlamentet csak tájékoztatják, bizonyos belügyminiszterek hátsó gondolataira utal ki tudja ellenőrizni azt a több tízmillió turistát, aki mondjuk Franciaországban, Oroszországban járt ezen a nyáron, vagy azt a másfél milliárd embert, akik átlépnek a tagállamok közötti határokon, sok százezer embert, akik a határon, határok túloldalán dolgoznak. Én mindenképpen nemet mondok az ilyen populista felvetésekre. Köszönöm szépen, megadom a szót egy percben Sargentini asszonynak. Elnézést. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy év vita után és az ideiglenes határlezárás, határlenezés visszaállítást után új változat, új javaslat van előttünk, de hát bolondít itt két, tudjuk, hogy miről szól ez az egész. A tagállamok nem akarják megmutatni azt, hogy milyen alapon döntenek úgy, hogy ideiglenesen helyreállítják a határvédelmet, határőrizetet, határellenőrzést. Világos, hogy azt szeretnék mondani polgáraiknak, hogy újra nemzeti ellenőrzés alá vontuk a határainkat, miközben ez nem igaz. A holland határ ellenőrző szervek havonta néhány órán keresztül ellenőrizhetnek bizonyos kelet-európai bevándorlókat, vagy személyeket pontosabban, és azt mondják, hogy ezzel meg is védték a bűnözést az országot. Ez egy nagy becsapás. Elnök, köszönöm szépen Sargentini asszonynak a felszólalását. Lassák úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, hölgyei és uraim! Az új Schengeni szabályok. Hát már régen vitatta ezeket a parlament, a tanács és a bizottság több mint egy éve. Végre kompromisszumot sikerült elérni, amely lehetővé teszi azt, hogy bizonyos kivételes körülmények között a belső határokon történő határ ellenőrzést vissza lehet állítani, de ehhez konzultálni kell a bizottsággal és a tagállamokkal. Ezt értük el. Szerintem ez egy kiegyensúlyozott szöveg, és nagyra tartom azt, hogy ellenőrizhetjük azt, hogy vajon ö, jogos volt-e az ellenőrzés visszaállítása. A cseh állampolgárok ö, a német határellenőrzés visszaállítása miatt sokat szenvedtek, ö, vigyáznunk kell a Schengeni övezetre, figyelnünk kell az övezetet, hiszen az európai projektnek ez az egyik legnagyobb sikertörténete. Minden állampolgár érdekeit szolgálja ez a rendszer. Köszönöm egy percben, Betten úr. Köszönöm, elnök úr. Tavaly azt láttuk, hogy a Schengeni rendszer, hogy romlott össze, össze a tömegbevándorlás eh, súlya alatt, úgyhogy néhány tagállam egyoldalú ellenőrzés vezetett be. A szabályok felülvizsgálata tulajdonképpen eh, a problémák elfedezését, ellep, elleplezését szolgálja, azonban késő, ez már nem fog működni eh, az, hogy csak kivételes időszakokban, kivételes eh, körülmények között lehet korlátozásokat bevezetni, ez túl késő. A nyitott eh, határopolitikája csak olyan országok között működhet, amelyeknek nagyon hasonló eh, és stabil gazdasági és kulturális tulajdonságai vannak. Schengen azonban a hétköznap emberek számára tragédia, óriási szociális problémákat okozott azért eh, tették ezt meg, hogy egy olyan politikai ideológiát valósítsanak meg, amelyet eh, Európa népei nem támogatnak. Természetesen ez nem más az ideológia, mint eh, az európai kontinenst egy európai át, Egyesült Államokként, egyetlen egységes országként képzeljük el. Ezt nem támogatják az európaiak. A valóság és az ilyen álmok között végül mindig a valóság győz. Elnök, köszönöm Beton úr. Beten úr, Goebbels úr szeretne kérdést föltenni önnek. You have, you have had a great success because you have... Nagy sikert aratott, hiszen két kék kártyát kapott, egyet Goebbels úrtól, egyet pedig uh, Morvajt asszonytól. Morvai asszonytól. Tehát akkor most lesz hogy Goebbels úr. Monsieur le Président, Monsieur Batten vient nous dire... Elnök úr, Batten úr éppen most mondta nekünk, hogy ez egy katasztrofális politika a határ ellenőrzést illetően. Tudjuk, hogy az Egyesült Királyság nem része a Schengen élvezetnek. Bethan úr elmagyarázná nekünk, hogy miért van ilyen sok illegális bevándorló egy olyan országban, amely még része sem a Schengen övezetnek? Most pedig Morvai asszony kérdése. Morvai asszony. Köszönöm szépen minden tiszteletem Batten úré és a nyugat-európai barátainké, de kelet-európaiként hagyj kérdezzem meg, hogyha átgondolhatnák az egész elképzelését a mozgásszabadságnak az Európai Unión belül, akkor átgondolnák a tőke szabad mozgását is? Mi akkor kelet-európaiak nagyon szívesen lezárjuk önök felé, nyugat-európaiak felé a határainkat, és visszakapjuk a saját gazdaságunkat. Pesson úr, öné a szó. Rendben. A határellenőrzés katasztrofa Göbbels úr. Igen, az Egyesült Királyság nincsen benne a Schengeni övezetbe, de mégis elszenvedjük a hatásait, mert sokkal könnyebb kellébe eljutni az embereknek és átugrani a csatornát most Nagy-Britanniába az immigrációs politika katasztrofális az országomban, nem csak az EU miatt, hanem azért, mert a brit kormányok nem képesek és nem hajlandóak a megfelelő ellenőrzéseket bevezetni. Egyetértek. Katasztrófa az országomban, nem teljesen az Európai Unió hibája. Morvai asszonynak a kérdése a szab- mozgásszabadságot illetően. Nem, mi nem hiszünk az emberek mozgásszabadságában, mi abban hiszünk, hogy ellenőrzött bevándorlás és ellenőrzött határpolitika valósuljon meg. Mi nem a ö, migránsokat akarjuk leállítani, hanem azt szeretnénk, hogyha a mi kormányunk ellenőrizhetné őket a brit állampolgárok érdekében, és nem egy olyan ideológia érdekében, amelyet nem osztanak. Egyébként a tőke esetében sokkal nehezebb a kérdés, hiszen ezek gyakran számok a kompjúteren, de a brit állampolgárok érdekében nagyon sok intézkedést kellene még bevezetni. Köszönöm. Köszönöm, Batten úr, most pedig egy percre Obermeier úr. Köszönöm. Hát én nem tudok együtt ünnepelni önökkel bár a bizottság javaslata részben pozitív, de ugyanakkor inkább egy svájci lyukas sajtra emlékeztet az EU külső határa, nagyon nagyok a hiányosságok. Amit nagyon rossznak tartom, hogy az, hogy újra bevezessük a határ ellenőrzést, a belső határokat, teljes mértékben bürokratikus. És ezeket az ellenőrzéseket kiveszik a tagállamok kezéből, ez azt jelenti, hogy veszélyeztetjük az át tagállamok szuverenitását. A szomszédos államokkal beszélni kell, és így tovább, és így tovább. A végén semmit sem érünk el, vagy túl késő lesz, mert az illegális bevándorlók, hölgyeim és uraim, nem fognak türelmesen várni a határokon, amíg újabb döntést hozunk. Köszönöm. Gracias. Köszönöm szépen Obermeyer úrnak a felszólalást. Másfél percben Pápa Nikolau asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kétséges, hogy a Schengeni csomag egy nagyon fontos fejlemény. Szeretnék gratulálni Weber asszonynak és Coelho úrnak, és szeretném elmondani, kedves kollégák, hogy figyeltem az egész folyamatot, mert én is jelentős tevője voltam egy harmadik jelentésnek, amely a Schengeni övezettel foglalkozott, és első olvasatban elfogadtattuk azt, és holnap szavazunk róla. A Schengeni övezet és ezen belül a szabad mozgás, ez az európai együttműködés egyik fontos eredménye, és azon alapul, hogy minden tagállam tiszteletben tartja ezt. De eznek a sikere attól függ, hogy a tagállamok összefognak-e. Egyértelmű, hogy az egyoldalú erőfeszítések ezek a szolidaritással ellentétesek, és a Schengeni övezetet nem jellemezhetik. Igazából az Európai Unióban megvalósuló jogokat figyelmen kívül hagyja az, aki ezt az újra bevezetést támogatja. Hagy mondjam el például, hogy akik úgy gondolják, hogy az, hogy ellenőrizzük a dokumentumait az illegális bevándorlóknak, az megoldja a problémát, azoknak fogalma sincs arról, hogy mi a probléma, és egyáltalán nem fogták fel, hogy a Schengen övezetnek mi a szelleme, és nem értik azt, hogy mi lehet ennek az eredménye. Biztos asszony, szeretnék egy választ kapni erre a kérdésemre öntől. Köszönöm szépen, megadom a szót másfél percben López Aguilar úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament eh, plenáris ülése a Schengeni csomaga kapcsolatban két alapvető ügyről beszél, egyrészt az értékel, értékelésről, másrészt pedig az ideiglenes eh, belső határellenőrzés visszorításról. Eh, szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek. Egyúttal arra is van azonban okunk, hogy Eh, áttekintsük, hogy mennyire segíti ez a tagállamokat abban, hogy egymás jobban bízzanak, eh, és hogy az intézmények hogyan tudják megerősíteni eh, az értékelési és a tájékozódási lehetőségeket. Ebben a csomagban rendkívül fontos a személyek mozgására vonatkozó joganyag, aki érvényesülése. Másfél éve folynak a tárgyalások, pontosan annak következtében, hogy jelentős populár, populista erők ütötték fel a fejüket olyan törekvésekkel szemben, amelyeket a Lisszaboni megállapodás egyértelmű európai alapértéként definiál tehát másfél évet tárgyalunk, annak érdekében, hogy tovább tudjunk lépni. Érdemes és fontos átadni az európai polgároknak azt az üzenetet, hogy az Európai Parlament foglalkozni fog azzal, hogy bármilyen jövőbeni módosítás esetén biztosítva legyen az európai polgárság képviselete, akik ragaszkodnak e, a szabad mozgáshoz, ez az egyik legfontosabb eleme az, az európai polgárok szabad mozgása, az e, európai akinak e, meg kell ezt őriznünk. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót egy percben Keller asszonynak. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Sajnos én nem látom, hogy Európa állampolgárai számára ez a reform milyen előnyöket rejtene. Igazából a belső határokat záratja le ez a reform. Ez lehet nagyon fontos, vagy egyáltalán nem fontos az, hogy egy ország sok immigráns hagy belépni az országába, ez ok arra, hogy a belső határokat lezárjuk. Ez csak szétaprózza Európát. A döntés nemzeti kézben maradt, annak ellenére, hogy a belső határok átjárhatósága minden egyes állampolgárt érint az Unióban. Az ellenőrző mechanizmus sem megfelelő. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek a hozzájárulásokat, de meg kell, hogy állapítsam, hogy az európaibb, demokratikusabb reformja Schengeni övezetnek nem valósult meg. Ez nagy kár, hiszen ez az egyik alapvívmány az uniónak. Köszönöm, Keller asszony. Megadom a szót egy percben Billen úrnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden kétséget kizárólag a személyek szabad mozgása az egyik legnagyobb vívmánya az Európai Uniónak, szabadon lehet más tagállamokba utazni, ott munkát vállalni. Az időszakos korlátozások érthetőek, nagy fenyegetések, veszélyek, terrorfenyegetés esetén tagállamoknak kell jogkörre rendelkezni erre vonatkozóan. A belső határok megerősítése a gazdasági okoknál fogva szerintem teljesen alaptalan és a közösségi alapelvekkel összeegyeztethetetlen. Nem is lenne ez az állampolgárok érdeke, nem is szolgálna ez az állampolgárok érdekét. A befogadó államokban dolgozó bevándorlók, ráadásul a gazdaság előmozításához hozzájárulnak. Inkább a külső határokat kell megerősíteni, hogy a jogellenes bevándorlás visszafogjuk. Köszönöm, egy percben Szalavrákosz úrnak adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Schengeni vívmány nagyon fontos az európai állampolgárok számára, de én azok közül vagyok, aki azt gondolja, hogy a határok biztonsága nagyon fontos a tagállamok számára, és ez csak úgy valósulhat meg, hogyha az Európai Unió nem avatkozik bele a nemzetállamok határ ellenőrzésébe. Azt gondoljuk, hogy a nemzeti tagállamoknak a feladat az, hogy a bevándorlásokat leállítsa, a hullámokat. De hogyan? Hiszen a Schengeni övezet országai között csak hat olyan ország van, amely bevándorlókat fogad az, ember, az Európai Unió területére. Az északi országok, vagy azok, akiknek nincsenek tengeri határai, nem érthetik meg, hogy Görögországnak milyen nagy problémái vannak, nagyobb, mint bármely másik országnak, a migráns hullámokkal. Az országom gazdasága összeomlott. Sajnálatos módon az európai bevándorlási politikában nem vállalják fel a felelősségüket a tagállamok. Szeretném megállapítani, hogy 2007 és 2011 között egy milliárd euróba került a hat országnak ezzel a hullámmal való megbírkozás. Köszönöm, Stavrakos úr. Látom, hogyha

Köszönöm szépen, biztos asszony, kedves kollégák! A szolidaritás, a kölcsönös bizalom, amit a Schengeni Egyezmény megtestesít, erőteljes csapást kapott az elmúlt években. A tagállamok megkérdőjelezték, a tagállamok azonban nem tudják bizonyítani, hogy milyen csalások történtek volna a társadalmi biztosítási szolgáltatások terén. A közösségi meg közelítés lett volna az üdvözítő. Ebben a témában is szerettünk volna tovább lépni, szerettük volna megőrizni az Európai Parlament előjogait is egy olyan területen, amely közvetlenül érinti az állampolgárok jogait. A kölcsönös bizalom helyére, a kölcsönös bizalmatlanság lép. Nagyon fontos, hogy ne mindig a szomszéd tagállamra mutogassunk, amikor valamilyen probléma van az európai szinten, és nem a nemzeti politikák függvényében kellene ezt az egész térséget igazgatni. Köszönöm, Guillaume asszony. Ford képviselőnek adom meg a szót. The ability to control one's own borders az, hogy valaki a saját határait ellenőrizhesse, ez a szuverenitásnak alapvető része. Bár az Egyesült Királyság nem része a Schengeni övezetnek, támogatom a tanácsot abban, hogy a nemzeti kormányok dönthessenek az ellenőrzések bevezetéséről. De képesek kell, hogy legyünk arra, hogy beazonosítsuk, hogy kik jelentenek veszélyt egy határra. Voltak megdöbbentő esetek, ahol az egyik állam beengedte egy másik ország területét, területére azt a bűnözőt, akit jól ismert. A mozgásszabadság nagy érték, de ezt az információcserével kell párosítani. A potenciálisan veszélyes egyéneknek a beazonosítása kritikus fontosságú, és ez segíti a belső határellenőrzés. Köszönöm, Ford, hogy másfél percen Makovej képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom a három jelentést a Schengeni csomagban, mert lehetővé teszik a szabad mozgást az Európai Unió területén. Szeretném, hogyha ezek a jelentések valóban megvalósulnának a Schengeni tagállamok esetében ugyanis enyhébb a szabályozás, mint a bolgár-román csatlakozása váró országokban, ezért mindenképpen jó lenne, hogyha ez kiegyensúlyozódna. Fontos, hogy a normák színvonalát emeljük meg a jelenlegi Schengeni tagállamokban is. Jelen pillanatban még rendelkezésre állnak olyan eszközök, amelyek később már nem fognak. És remélem, hogy most már tudjuk azt is ellenőrizni, hogy akik turistának adják ki magukat, azok valóban turisták-e. Fontosnak tartom, hogy az ideiglenes belső határ ellenőrzés feltételei szigorúbbak, mint korábban, de csak akkor jó ez, hogyha pontosabban most már itt a tanács és a bizottság részvételre is szükség van ezeknek a döntéseknek a meghozatalában a parlament felügyelete mellett. Ez mindenféleképpen hasznos, és abban bízok, hogy ennek a e, rendszernek a megerősítése révén e, az összes európai polgár élvezheti a szabad mozgást. Elnök, köszönöm szépen Makovei úr, és Morales úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Olyan tagállamból érkezem, amely nem e, Schengeni tagállam. Ugyanakkor nagyon is támogatjuk ezeket az alapértékeket Emlékszünk azonban, hogy milyen helyzetben merültek fel ezek a kérdések. Tehát jó rálátásunk van e, mind a parlament e, szerepével szemben felvetett e, ellenvetésekre. Egyúttal azonban értékelni kell azt, hogy mit értek el a jelentéstevők. Úgy gondolom, hogy polgárként én magam ugyan nem élvezhetem például a Schengeni előnyöket, mégis azt látom, hogy ez a demokratikus számunkérhetőséget erősítette, nem tökéletes helyzet, de igazi előrelépésekre kerül sor. Ezért az én frakcióm is támogatja és értékeli ezt a megállapodást, jó előrelépésekre kerül sor. Nem tökéletes megoldás ez, de előrelépés. Köszönöm szépen Morális úrnak a felszólalást, és megadom Mm, illetve megkérdezem, hogy Skuria asszony itt van-e? Minden rendben van? Elnézést, most emeltem fel a kék kártyámat véletlenül. Akkor másfél percben mondja az elnök, Skuria úrnak adom meg a szót. <clears throat> Grazie Presidente, mi permetta prima di tutto di eh, ringraziare i nostri relatori, colleghi Coelho e Weber. Eh, nos, a gratulálni szeretnék a jelentéstevőknek. Nagyon keményen dolgoztak. Az, az értékelési és monitoring mechanizmus, amelyet a bizottság eh, működtet, kulcsfontosságú eh, elemennek a rendszernek. Nyilván arról beszélek, hogy ismét lehetséges eh, ugye a ideiglenesen bevezetni, újra bevezetni a belső határok menti határ ellenérzést. Természetesen a szabad mozgás az Európai Unió egyik alapköve, ennek értékében semmit nem vonunk le, azonban idővel azt láttuk, hogy felfelmerülnek olyan kivételes helyzetek, amikor egyes tagállamok nehéz helyzetbe kerülnek, például ilyen volt az úgynevezett arab tavasz után időszak, ekkor meg, nagyon is megfelelő közbeavatkozni. Még túlságosan nagy különbségek vannak az európai társadalmak között, és az Hát, hát a válság idején az egyoldalú döntések az együtt élésünket is aláshatják. Ugyanakkor azt gondolom, hogy minden segíts, minden polgárnak fontos, hogy tagállamokon keresztül szabadon mozoghasson rendőrségi és útlevélenőrzés nélkül. Ez nagyon világosan azt mutatja, hogy az Unió él, boldogul, és nagyon sokan azok közül, akik most a tribünről, fentről figyelnek bennünket, azon gondolkozhatnak, hogy talán nem a módba akarunk-e visszatérni. Elnök, köszönöm szépen. Boszkurt képviselőnek adom meg a szót. Nincs itt? Nincs itt, kérdezi az elnök. Jó, ha nincs itt, akkor megadom a szót Másik percben Patasevics képviselőnek. E, panie przewodniczący pani komisarz! biztos asszony képviselőtársaim! a szabad mozgás útlevél nélkül határellenőrzés nélkül az egyik legfontosabb bizonytéka annak hogy európa egyesülőben van de itt nem csak erről van szó. két e, e, jogszabályról beszélünk az egyik az az új eljárásokat illeti a határ ellenőrzést illetően. Ez rendkívül fontos a mozgásszabadság szempontjából. Nagyon világosan szeretném kijelenteni, hogy a változások iránya amelyekkel most foglalkozunk, kockázatos véleményem szerint. Egyszerűen nem értem, hogy miért került ez a javaslatba. Ö meg fogjuk szavazni mindkét jelentést azért, mert hiszek abban, hogy a határellenőrzések a belső határokon hogy most egy adott állam megfelele minden követelménynek, vagy pedig a döntést egyhangúan kell meghozni a bizottságban. Hát a bizottság a szerződések őre, és én hiszek abban, hogy nagyon szorosan rajta tartja majd a szemét, hogyan felelnek meg a tagállamok ennek a rendelkezésnek. A migráció az nem lehet kifogás az nem lett ürügy a határellenőrzés bevezetésére. Mi megértjük a visszaéléssel kapcsolatos problémákat. Köszönöm, Potasevics úr, és most egy percre Flasikova asszonyé a szó. Nagyon szépen köszönöm a szót e, elnök e, asszony, biztos asszony, a Schengeni térség megteremtése az Európai Unió egyik legnagyobb e, vívmánya a polgárok 62%-a ezt sikernek tartja, ez az egyik alapszabadság az Európai Unióban, ezt meg kell őrizni, ezt a szabadságfokot. Egyensúlyt kell találni a szabad mozgás és a biztonság között, és minden tagállamnak garantálnia kell a polgárainak mindezt. Az elmúlt évben voltak olyan esetek, amikor a szabad mozgást akadályozták. Minden országnak a belső határait úgy kell azonban védenie, hogy ez ne veszélyeztesse a szabad mozgást. A határellenőrzés újra történő bevezetése csak rendkívüli körülmények között lehet lehetséges. Minden ilyen eset csak egy szélsőséges, extrém megoldás, és ezt a döntést nem lehet egyetlen tagállamban meghozni. Ebben az esetben a bizottságnak kell rendelkeznie a hatáskörrel, és az Európai Parlament sem zárható ki ebből a forga. És akkor most Mészáros úr következik

Uh, Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a, biztos nyilatkozatát, hiszen említette, hogy a parlamentet jobban szeretné bevonni. Ez hasznos. Nos, az ír elnökségnek nagyon fontos szerepe volt abban, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban megpróbáljuk valahogyan eh, haladni, illetve a menedékes kérdéssel is, menekültügyel kapcsolatban is. Miniszter, az ír miniszternek el kellett mennie, de egyeztettem vele, és annak idején azt mondta, hogy minden egyes parlament el szeretett volna jönni. Nos, a tanács azért nem jött el számos alkalommal, mert nem hívták meg őket. Amikor meghívták őket, akkor a miniszter mindig is eljött. Nagyon sok gyakorlatias, okos lépés van ebben a jelentésben. Ezeket támogatom. A Schengen része az Európai Uniónak. A tőke, a szabad, a személyek szabad mozgásáról beszélhetünk, ez mind nagyon jó, de a szabadság nem azt jelenti, hogy ellenőrzés nélkül történik mindez. Különleges körülmények esetében egyfajta utolsó mencsvárként ezekért az itt olvasható intézkedéseket kell foganatosítani. Maximum öt napra, azt hiszem ez így elfogadható megközelítés. Jó irányba haladunk ezzel, és azt hiszem, hogy megnyugodnak ezáltal az állampolgárok, illetve az európai polgárok. Köszönöm. Illetve a tagállamok is. Elnök, köszönöm. Másfél percre Engel úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes ellentmondással állunk szemben. Az unión belül eh, és kívül is nagyon fontos a Schengeni térség. Viszont folyamatosan megkérdőjelezzük eh, a belső eh, határokat a Schengeni térségen belül. Éppen ezért az európai konstrukcióban van egy hiányosság, illetve nem tökéletesség, ami a tagországokat illeti. Itt tulajdonképpen csak egyetlen térségről van szó, éppen ezért fontos, hogy ezt így lássuk, és támogassuk mindazokat, akik a külső határainkat védik. Máltán például Görögországban kiderültek a valóság különböző elemei, Viszont a tagországok azt szeretnék, hogyha lezárhatnák a határaikat, és ezt előnyben részesítik a szabad mozgással szemben. Az Európai Unió pedig tulajdonképpen messze van attól, mint amit szeretne megvalósítani Göbbels úr, nagyon um, elokvens módon fogalmazott erről. Ami szomszédaink nem képesek ugyan, ugyanolyan típusú biztonságot garantálni, mint a mi tagországaink. De azt gondolom, hogy ezt az érvelést hagyjuk abba, próbáljuk meg európai módon kezelni ezt a Schengeni térséget, hiszen ha nem így teszünk, akkor tulajdonképpen csatatér marad a Schengeni térség a tagországok számára, és az Európai Parlament pedig egy kontinentális térséget, európai térséget szeretne ezzel ellentétben. Köszönöm, Engelő úr, most másfél perce Panajotova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Koljó úrnak, hiszen sikerült, meg, hisz, sikerült egyetértést elérni a tanács és a parlament között, Schengeni szabályokkal kapcsolatban nagyon hosszú tárgyalások végén járunk. A, remélem, hogy európai és nem kormányközi lesz a Schengeni mechanizmus kiértékelési rendszere. A parlamenttel folytatott rendszeres konzultáció azt hiszem, hogy átláthatóbbá tenné a rendszert, és, és így hatékonyabb is lenne. Nagyon fontos az, hogy a tagállamok közötti együttműködést elősegítsük, hiszen a Schengeni együttműködés alapvetően kölcsönös, meg, a meg, kölcsönös bizalmon arabul. Ami Bulgáriát és Romániát illeti, jó lenne, hogyha elősegítenénk, hogy ez a két tagállam csatlakozhasson a Schengeni térséghez, ez a térség geopolitikai biztonságát is elősegíteni. Bulgáriában még mindig Bulgáriában nagyon magas szintű a határőrzés, a határok védelme, és hogyha csatlakoznánk a Schengeni térséghez, akkor az nem tenne rosszat a Schengeni térségnek. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió saját szabályait mindenkire alkalmazza, az euroszkeptikusok malmára hagyja a vizet, hogyha nem így járunk el. Köszönöm. Köszönöm, Panajotova asszony, mondja az elnök. Most a spontán hozzászólások következnek. Diaz Demera úr az első hozzászól. Köszönöm, elnök úr. Köszönet Carlosnak és Renálténak. Ma nagyot léptünk előre a Schengeni közösségi módszer útján, illetve az állampolgárok szabad mozgásának útján. Próbálok röviden hozzászólni. Kitartó és nagyon jó alapos munkát végeztek a jelentéstevők. A tanács a tárgyalások során nem volt túlságosan rugalmas, és rövidlátó volt, a parlament pedig önöknek köszönhetően hozzájut azon információhoz, amely a, Schengen, a Schengeni mechanizmus kiértékelését és nyomon követését segíti elő. Elértük azt, hogy a Schengeni rendszer reformjával kapcsolatban konzultáljanak velünk. Ez Malmström asszony, ez Malmström asszony eh, javaslata is. A parlament oda fog figyelni tehát a reformokra. Köszönöm szépen, elnök. Elnök, köszönöm. Köszönöm, Diaz Demere úr. Most pedig egy percre megadom a szót Tehát egy percre megadom a szót Luán úrnak. Mulțumesc, domnule președinte. Este îmbucurător faptul. Köszönöm szépen, elnök úr. Örvendetes, hogy a két rendelet kapcsán szeretnénk a Schengen értékelési mechanizmust javítani. Nagyon fontos a válsághelyzeteket megfelelően kezelni, különösen a határokon. Aggódunk azonban amiatt, hogy európai szinten nem történik semmi annak érdekében, hogy Románia és Bulgária csatlakozását megoldjuk a Schengeni térséghez. Bizonyos tagországok folytonos ellenállása, visszaélés, amely ellentmond a hosszú távú Európai Uniós elveknek. Ezeknek az országoknak a hozzáállása azt mutatja, hogy minden tagország közös felelősséggel tartozik, Sajnos azonban bizonyos tagországok nem ugyanazokat az előnyöket élvezik. Kedves kollégák, ezek a populista ambíciós az Európai Unió erőit csökkentik, gyengítik, és szavahihetőségét is csökkentik. Mivel csatlakozás minden feltételének eleget tett az említett két ország, kérem az összes felelős intézményt, hogy tegyen javaslatot az összes szükséges intézkedésre, amelyek a Schengeni térség kibővítésére vonatkoznak, és ezt az igazságtalanságot eh, szüntessük meg. Köszönöm. Szemke képviselő. Otóż e, bardzo chciałem podziękować. Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőnek, és hangsúlyozni szeretném azt a tényt, hogy a Schengeni térségi művelet az egyik legfontosabb érv az Európai Unió integrációja mellett, és ez különösen fontos olyan, olyan időben, amikor erősödik az EU ellenes érzés. Az Európai Unió polgárai nagyra értékelik a mozgásszabadságot, és az EU külső határain is igaz ez. Éppen ezért azt gondolom, hogy Rendkívül fontos a hatékonyság, az ellenőrzések hatékonysága a külső határokon található tagországok részéről, hiszen a tagországok nem csak saját érdekeiknek megfelelően cselekszenek így, hanem az összes többi tagországot képviselik. Éppen ezért támogatni szeretném az összes olyan típusú műveletet, amelynek célja a külső határokon történő ellenőrzések hatékonyságának javítása. Amik a belső ellenőrzéseket illetik, itt nagyon sok kétel merül fel. Köszönöm szépen, Szemke úr. Zászlóvlyeka asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr A bizottság által készített állásfoglalás egyetem mutatja azt, hogy bizonyos tagországok nyomást gyakoroltak. És megoldások nem csak a Schengeni térséget érintik, hanem az EU egyik legfontosabb alapelvét érintik, az emberek mozgásának szabadságát. A tagországok saját belső politikai érveik miatt talán tudják ásni a közös értékeket, ez kiderült az elmúlt időszakban, különösen ami a határokon történő nem igazolt, nem alátámasztott ellenőrzéseket illeti. Éppen ezért a többővel teljes mértékben egyetértek, miszerint a parlamentnek és a bizottságnak joga van ahhoz, hogy figyelemmel kövesse az ellenőrzéseket végző szerveknél, ahol vissza szeretnék állítani határellenőrzéseket. Én azt szeretném, hogyha a bizottság ajánlást készítene az ellenőrzések újra bevezetéséhez, annak érdekében, hogy kohézió legyen a szabályozásokban, illetve éves jelentést is várunk a bizottságtól, a parlament felé és a tanács felé a Schengeni térséggel kapcsolatban, hiszen csak az EU intézménye tudják garantálni a kivételek megfelelő alkalmazását. Köszönöm. Köszönöm, lesz kasszony. Mölcer úr. Prezident, es mag sich um ein Missverständnis oder um eine... Hiszem, hogy egy értés volt, vagy rossz értelmezés a vízumot turisztikus célokra, vagy pedig rendszeres tartózkodásra, hanem először használjuk, akkor ennek az egésznek véget kell vetni, ugyanis ez a Schengeni szerződéssel továbbra is több mint tízezer menekült fog beérkezni, és ez sok esetben az egész Schengeni rendszert veszélyezteti Görögország, Olaszország, Málta, nem tudják megfelelően biztosítani a külső Schengeni határokat. A szociális turizmus nem megengedhető. Az új Schengeni államok természetesen sokszor képtelenek teljesíteni ezeket a követelményeket, de sok olyan terület van, különösen most az euróválság idején nő a kriminalitás, a bűnözés és ezért az esetleges időszakos ellenőrzések a belső határokon teljességgel indokolhatók. Köszönöm. Köszönöm. Kolaszka Bovinska asszony. Dziękuję bardzo. Jest mi przykro, że dzisiaj zamiast... Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy ma nem arról beszélünk, hogy Románia és Bulgária csatlakozik a Schengeni térséghez, hanem magyarázkodunk, és arról kell beszélnünk, hogy néhány tagállam ismételten szeretné bevezetni a határ, el, határon való ellenőrzést. Ez úgy tűnik, mintha visszafelé haladnánk. Arról kéne sokkal inkább beszélni, hogy megnyitjuk a Schengeni térséget, nem arról, hogy azt limitáljuk vagy bezárjuk. Sajnálattal látom, hogy az Európai Parlament mindegy mellékvágányra került a folyamat során, nem, tudta, nem tudott szerepének megfelelően beavatkozni a folyamatba. Attól tartok, hogy a jövőben is hasonló dolgokra számíthatunk, tehát hogyha komoly reformok lesznek, a parlamentel nem konzultálnak megfelelően. Köszönöm Kodászka Bominiszka, hogy mondja az elnök. Morvai asszony az utolsó hozzászóló.

a bizottság több alkalommal elmondta azt, hogy Bulgária és Románia felkészültek arra, hogy a Schengeni térséghez, csatlakozzanak, teljesítik az összes eh, technikai kritériumot, és ezt minden országnak teljesítenie kell. A tanács azonban ezt a döntést eddig még nem tudta meghozni, remélem, hogy hamarosan meg fogják hozni a döntést. Ami a Schengeni térség létrehozását illeti, ez az egyik eh, legkézzel foghatóbb eh, eredménye a közösségi anyagának 420 millió polgár mozoghat szabadon a határokon belül, és 25 milliárd utat tesznek meg az EU-n belül évente. Az a tény, hogy Laporszá, lap, földről bárhova juthatnak, nagyon um, jó a polgárok számára, és természetesen ennek rendkívüli hatása van a belső piacra, és ami pedig a tárgyalásokat illeti, úgy értettem a vitából, hogy néhányan szeretnék azt, hogyha tovább sikerült volna lépnünk. Én sem vagyok százszerzelékben elégedett az eredménye, viszont ez az egyetlen ma lehetséges kompromisszum, és erre joggal büszkék lehetünk. Örülnék én is annak, hogyha a külső határokon orvosolhatnánk a problémákat, és a bizottságnak is jobb lehetőségeik lennének arra nézve, hogy a, a tagországok nevezetessenek eh, be nem autorizált belső határokon történő ellenőrzéseket. Nagyon fontos a bizalom kérdése, és hi- hiányzott a bizalom, amikor másfél évvel ezelőtt akkor lefújtattuk ezt a politikai vitát. Ami a határ ellenőrzések nélküli utazást illeti, úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy a jövőben is fennmaradjon. Éppen ezért javaslom azt, hogy szavazzák meg a javaslatokat, amelyeket Coelho úr és Weber asszony jelentéstevők tevők javasoltak. Köszönöm szépen az ő kemény munkájukat illetve gratulálok az írsoros elnökségnek, és köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. Most jó, úrnak, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Malmström asszony. Köszönöm, hogy annyira elkötelezett híve volt ennek a folyamatnak. Mindig is közösségi rendszert szeretünk volna elérni itt a parlamentben. Számos kérdés, számos téma felmerült, megköszönöm mindenkinek, hogy elmondta véleményét. Most nem szeretnénk, hogyha ismételten visszaállnának a belső határok és a határelőrzés, ez csak kivételes körülmények között lehetne megoldani, amikor ez elkerülhetetlen a bizottsági javaslat, is ezt mondja ki. Egyébként pedig a tanács külön eljárásban fordulhat a tagállamokhoz. Nos, mi nem azt szeretnénk, hogy a régió közötti mozgást megállítsuk, hanem azt szeretnénk, hogy ne, ne a tagállamok döntsék el egy hang, ne a ö, tagállamok döntsék el egyoldalúan, hogy ö, ismételten visszaállítják-e a határokon való ellenőrzést biztos asszony elmondta, hogy nem Bulgáriáról, és Románia Schengeni csatlakozásáról van most szó. Szeretnének ugye ezek az országok a Schengeni térséghez csatlakozni, de különböző félelmekről van tudomásunk. Tehát az emberek attól félnek, hogy ugyan Bulgária és Románia csatlakozhat, de aztán elképzelhető, hogy nem tudja ellátni a ráháruló feladatokat. Most nem szabad, nem szabad kettős mércével élnünk, nem szabad kétféle tagállamot létrehozni. Hogyha valaki egyszer csatlakozik a rendszerhez, akkor ugyanolyan egyenjogú tagja a rendszernek, mint bárki más. Még egyszer köszönet a segítségért, a munkáért, a sok ötletért, és szeretném megköszönni a Webernek is, hogy ilyen jó volt az együttműködés. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Kovály úr. Most pedig az utolsó hozzászóló következik. Weber asszony. köszönöm elnök úr szeretnék köszönetet mondani barátomnak, illetve a kollégámnak, Carlos Coelho-nak a támogatást, illetve a sok munkát, illetve szeretnék az összes kollégának köszönetet mondani, aki segített ebben a folyamatban, ebben a munkában. Ennek segítségével sikerült nagyon komoly lépéseket tennünk a munkában. Én meggyőződéses Európa barát vagyok, és nem omra nem meglepő, hogy egy olyan tagállam képviselője, aki a Schengeni aki a Schengeni térségen kívül helyezkedik el, dolgozhatott egy olyan kérdésen, ami az összes európaihoz, az összes európait érinti. Hazám, Románia, szeretné azt elérni, hogy ezen új Schengeni kormányzás, ez az új Schengeni rendszer lehetővé tegye, hogy Románia is csatlakozzon a Schengeni térséghez. A románok és európai polgárok szeretnénk ugyanolyan jogainkkal élni, mint az összes többi európai polgár. Elnök, köszönöm szépen, Weber asszony, lezárjuk ezt a napirendi pontot. Holnap 11 óra 30 perckor lesz a szavazás. Térjünk át a következő napirendi pontra. Közös vita, pénzügyi kimutatások. A Léne jelentésről és aztán a McCarthy jelentésről lesz szó. A beszámolók, kimutatások, illetve az átláthatósági követelmények a két témánk. Először is a jelentéstevő úrnak, Léne úrnak adnám meg a szót négy percre. Elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák, azt gondolom, hogy amivel most foglalkozni fogunk, egy rendkívül fontos.